energiára vonatkozó európai jelentés. Először a jelentéstevő kapja meg a szót négy percben. Micro. Micro, please. Mikrofonban legyen szó. Oh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, képviselőtársak, hölgyém és uraim. Jó reggelt! Tény és igaz, hogy az elmúlt időszakban több alkalmunk volt dicsérni az Európai Unió egy kézzelfogható és jó szakpolitikáját. A légiközlekedési ágazat tudnék siker ágazat, jó rész az Európai Uniónak köszönhetően. Még képzeljék el 20 évvel ezelőtt, hogy működött a légiközlekedés, milyen lehetőségé voltak a fogyasztóknak, az utazóknak, utasoknak. Hát egész más, mint most. Az, hogy most egy hétvégére elugorhatunk egy fapados légjárattal egy európai fővárosba, elképzelhetetlen volt 20 évvel ezelőtt. Akkor csak egy kis számú ember számára volt elérhető a repülőutazás. Mindez pedig az egységes európai politikának, a Single European Sky nak és a liberalizásnak volt, volt köszönhető, amelyet Európai Unió szinten tudtunk végrehajtani. A légiközlekedési ágazat növekedése persze nem azt jelenti, hogy ne vannak még kihívások. Néhányat meg is tudok említeni. A környezetvédelmi célok megvalósítása nyilván senki sem tagadhatja ma, hogy tovább kell folytatni a kibocsátások csökkentését a légiközlekedésben. A harmadik országkaló verseny, digitalizáció. Egy, egy évvel ezelőtt állt az Európai Bizottság egy tervel, amely e kihívásokra igyekezett választ adni. Mi több, el, javasolta, hogy kezdjük el a tárgyalásokat fő partnereinkkel, tekintsük át a az Európai Légiközlekedési Biztonsági Ügynökség szabályait, a növekedési potenciált használjuk ki belső szabályozás módosításával. Mindez persze üdvözlendő, és elkezdtük már a munkát némelyikben, ám ugyanakkor azt is várjuk, hogy újabb javaslatok jönnek be. A légiközlekedési ágazat nyilván súlyos beruházásokat igényel egy gyorsan változó környezetben. Ha hatékonyak akarunk maradni, akkor világos jövőképet kell meghatároznunk, a mostani befektetések, beruházások tudnék meghatározzák a jövőt. Ezt pedig tervezni kell a következő 50 évre akár. Ez bizonyos szempontból, mondjuk így, a célja ennek a jelentésnek, hogy megpróbáljunk valamilyen gyakorlati alternatívákat találni, hogy a jövőre kidolgozunk stratégiákat. Mindezek ö, ügyében szeretnék néhány pontot megkérdezni. A konnektivitási index a hozzáadott érték tekintetében összehasonlítva a közlekedési móduszokat, hogy racionalizáljuk a beruházásokat, és a növekedési ágazat növekedése a konnektivitási szolgálja. Ez az index segíthet a szakpolitikában, tervezésben ahhoz, hogy előrelépjünk anélkül, hogy alásnánk a területi kohéziót. Aztán csökkenteni kell a hatását a a közlekedési megszakadásoknak, ahol megtörténnek ezek, és az EU járatok tovább folytatását lehetővé kell tenni a konnekciós pontokon. Ezt néhány kollégámmal megvitattuk, és világosá teszem majd az Európai Bizottság felé is, hogy mindez konkrétan azt jelenti, hogy EU bélyeget teszünk, úgymond, a mi légterünkre, és az EU-nak prioritások kell legyen a, a tagállami légközlekedéssel szemben. Ez nem a tagállamok szuverenitását sérti, sőt, épp ellenkezőleg arról van szó, hogy az Európai Unió felé kötve a kötelezettségeket teljesítjük. Az európai aviációs vagy repülési modell, ezt röviden el tudom mondani, ne gondoljuk azt, hogy a partnerekkel való megfelelés majd véget vet a versenynek. Mert ez ártana a versenynek, és ez végül is a, tudat, utasok érdeke, hogy legyen verseny. Persze a megfelelő garanciákkal kell a versenyt biztosítani, ezért az Európai Parlament közelről e megállapodásokat figyelme kísérli. Intermodalitás. Nagyon fontos elemnek tartom a jelentésben, mert nagyon gyakran van az, hogy amikor a közlekedési móduszokról beszélünk, különösen a légiközlekedésről, gyakran külön vesszük más közlekedési ágazatoktól, holott együtt kell ezeket vizsgálni. Végül a biztonság nem kell emlékeztetni a, arra, miért olyan nagy kérdés ez. Most persze jobban kell koordinálni az EU hírszerzést, hogy a legfrissebb technológiai felszerelést tudjuk biztosítani, és persze nem szabad túlterhelni az utasokat sem a másik oldalon, ezért kell a bizottságnak létrehozni egy olyan csekkrendszert, ahol az utasok maguk előre jelezhetik, ha gyorsabban akarnak átmenni a biztonsági vizsgálaton, meg egy csomó minden egyéb van a stratégiában, amit majd később megvitathatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Krisztensen kollega kapja meg a szót a foglalkoztási szabizottság nevében. Köszönöm szépen, kollégák! Szeretném megköszönni a közlekedési szabizottságnak azt, hogy foglalkozik a légiközlekedés javításával. A jelenlegi szabályok nem igazán jók, ez vonatkozik mind a munkavállalókra, mind pedig a munkaadókra. A az olcsó jegyek hajszolása azt jelenti, hogy a munkavállalókat kihasználják, megfelelő feltételeket kell teremteni nem szabad, hogy kétel legyen azzal kapcsolatban, hogy hol kell megfizetni az adókat, és hol kell a szociális jutatásokat megfizetni. Ezen jelentés elfogadásával az Európai Parlamentben együttesen kell fellépnünk, és fel kell szólítanunk az Európai Bizottságot arra, hogy terjesszen elő egy javaslatot, amely a jó munkafeltételeket támogatja. Ezt kell tennünk az európai légközlekedés jövője érdekében. Elnök, köszönöm szépen! Az Európai Bizottság nevében Bulc biztos asszony kapja meg a szót. Jó reggelt kívánok! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő! Köszönöm szépen, hogy beszélhetek ma önökkel a légi közlekedésről. Üdvözlöm az önök saját kezdeményezési jelentését, amely átfogó áttekintést ad a repülési szektorról. Telicska és Kristensen úr nagyon kemény munkát végeztek a résztvevő összebizottságokkal együtt. A légközlekedés nagyon fontos a gazdaság és az állampolgárok számára. Több mint két millió közvetlen munkahelyről van szó, és ez 110 millió eurót jelent az Európai Unió gazdasága szempontjából. 26%-át teszik ki a légközlekedés az EU-ban a világpiacnak, tehát mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel. Egyértelmű az, hogy mind nemzeti, mind pedig európai szinten van feladatunk. Hadd beszéljek most arról, amit önök is megemlítenek a jelentésükbe, a belső piac. Támogatom azt, hogy a megrekedt fájlokkal kapcsolatban előre kell lépnünk. Évente 5 milliárd eurót pazarlunk el, csak amiatt, hogy nem tudunk előlépni az egységes európai égbolttal. Egyetértek azzal, hogy ki kell um, szélesíteni, teljesíteni az európai légközlekedési belső piacot. Ezért egy megvalósíthatósági tanulmányt hozunk létre, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ez hogyan járulhatna hozzá a légközlekedés hatékonyságához. A külföldi befektetés kapcsán az Európai Bizottság üdvözli az önök támogatását, és mindenképpen szeretnénk egy EU szintű megállapodást, megfelelve a kötelezettségvállalásainknak, és önöket tájékoztatjuk majd a tárgyalások minden szakaszáról. Ami az EU légiközlekedésének versenyképességét illeti, én elfogadom azt, amit elmondtak a befektetésekről. Nagyon fontos ez abból a szempontból, hogy igazságos verseny legyen. Jelenleg új intézkedéseket dolgozunk ki, amelyel a regionális és a teljes összekötetést próbáljuk javítani Európában. Ezek az intézkedések ezeket az intézkedéseket már a tavasszal közreadjuk, ezek közül a következők lesznek benne. Egyértelmű szabályokat szeretnénk, illetve a szabályok könnyű betartását, közszolgálati kötelezettségvállalás, ezen kívül a 8-6-8-as irányelvet szeretnénk egy sokkal hatékonyabb eszközzel helyettesíteni. Szeretnénk egy hiteles eszközt, amelyel hatékonyan lehet fellépni akkor, amikor sérülnek az európai légi közlekedési vállalatok érdekei. Szeretnék ezen kívül az ETM szolgáltatások folyamatosságát is. Hadd mondjak néhány szót a biztonságról. Örülök annak, hogy támogatják azt, hogy áttekintsük a légközlekedésre vonatkozó szabályokat. Az EASZ-t fel kell ruházni megfelelő munkatársakkal és támogatással. Remélkedem abban, hogy sikerül majd egy időpontot találni a további tárgyalásokhoz. Eddig már sok minden történt, és bízom abban, hogy a máltai elnökség során sikerül lezárnunk ezt a kérdést. A környezetvédelem kérdésében most már szeretnénk egy globális megállapodást, egy szénsemleges fejlődést, és ehhez szeretnénk technikai segítségnyújtást is adni. A repülés ágazata globális, és egy országot sem szabad ezért kifelejteni. A hónap elején az Európai Bizottság azt javasolta, hogy folytassuk a jelenlegi földrajzi lefedettségét a kibocsátási rendszernek a légközlekedés területén. Ezáltal mindenkit egyformán fognak kezelni, aki Európában repülőgépeket üzemeltet. A szociális kérdések, a szociális politikai kérdések az önök jelentéséből. A személyzetnek nagyon komplex kérdésekkel kell szembenézni, a Európai Bizottság erre vonatkozólag már kiadott ajánlásokat, hogy segítsük azt, hogy milyen fajta jogi rendszer vonatkozik a repülőgép személyzetére. Segítsük ezen szabályok értelmezését is, például azt, hogyan kell értelmezni a személyzet hazai bázisát. Úgy gondoljuk, hogy az, hogy hol van bejegyezve a cél, mindig megfelelő eljárás. ez vesszük a rendelet átvizsgálásába is. Az Európai Bizottság kész arra, hogy erősítse a légközlekedés területén a szociális párbeszédet. A Szociális Párbeszédi Bizottság a szociális partnereket, a bizottságokat tömöríti, és így próbáljuk megoldani a légközlekedésben tapasztalható szociális kihívásokat. Rátérve a biztonságra, mindenkire ugyanazok a biztonsági előírások vonatkoznak. Ez nagyon fontos a, a biztonság. Továbbra is folytatjuk azt, hogy megvizsgáljuk a piac fejleményeit, és fellépjünk ott, ahol kell. A szociális párbeszéd elengedhetetlen, az Európai Bizottság aktív és szorosan együttműködik a tagállamokkal, a szociális partnerekkel és minden érintettel, amikor erről beszélünk. Köszönöm a figyelmüket!

Köszönöm szépen, Van Bassard asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az IMCO részéről mi mindenképpen egy jobb védelmet szeretnénk a, az utasok számára. Gyakran bizonytalanságban vannak, nem tudják, hol kell benyújtaniuk panaszt, nem tudják, hogy ki tudja megadni a legfrissebb információkat. Ezen kívül úgy véljük, hogy az offline és online foglalások esetében ugyanolyan jogokkal kell rendelkezni. Nem lehet félrevezetni a fogyasztókat azzal, hogy egy végső árat neveznek meg, ami teljesen más. Azon kell lennünk, hogy legyenek új ellenőrzési technológiák, és arányos büntetések legyenek azokkal szemben, akik nem tartják magukat a standardokhoz. Az IMCO részéről egy kicsit csalódást okozott az, hogy több szövegünket nem vették át. Szerintünk ez fontos lett volna, ahhoz, hogy egy erős és mindent átfogó légközlekedési stratégiát tudjunk kidolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a frakciók hozzászólói következnek elsősorban a néppárt nevében. Klün asszony, másodpercben. Yes, yes, uh, thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt biztos asszony, üdvözlöm Önt. Először is szeretnék köszöntet mondani a Néppárt nevében, illetve a TRAN bizottság nevében Telicska asszonynak a jelentés elkészítéséért. Hogyha visszatekintünk az elmúlt 20-30 esztendőre, és megnézzük, hogy a liberalizáció milyen előnyöket hozott, illetve a Single Sky, mit hozott ez a turizmus, a munkahelyteremtés területén, a városok összeköttetésének területén, azt hiszem, hogy ez bátor lépés volt, ambíciózus, volt, és összekapcsolta az embereket Európában. Most pedig egy következő ambíció hullámra van szükség, előre kell lépnünk, és azt hiszem, hogy ez egyértelműen megfogalmazódik a szakbizottság jelentésében. A légiközlekedésben fontos szerepet játszik Európa, azonban ez kezd kicsúszni a kezünkből, ez megy a közel-kelet felé, illetve Ázsia felé, ezért nagyon fontos, hogy a növekedési potenciál kiaknázzuk, a külső gyorsan növekedő piacokra betörjünk, illetve azon érvényesüljünk. Tudjuk, hogy Ázsia, a Balkánországok, Kanada, az Egyesült Államok mennyire előterült. Szerintem rendkívül sürgős az, hogy lépjünk a régi közlekedés területén. Föl kell ismerni, hogy vannak nehézségek, a zsúfoltság például, 2025-re eh, két millió eh, légiutat veszítünk el a kapacitás hiánya miatt. Ez pénzbe és munkahelyekbe fog kerülni, és aztán természetesen ott vannak a környezetvédelmi célkitűzések, és a hiányosságok, a az egységes európai égbolt, aztán az utazók eh, jogaival foglalkozó anyag. Igen, valóban biztos asszony, ez siker volt, és siker is lehet megint, hogyha szembenézzünk a légiközlekedési ágazat kihívásaival. Köszönöm szépen. Ajala Szender asszony következik a szocialista frakció nevében. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy gratuláljak Teliska úrnak, a jelentéstevőnek. Az általa elvégzett munkához. Nagyon nyitott módon tárgyalta meg a jelentés szövegét az árnyékelődókkal, és konkrét javaslatokat irányzott elő jövőre vonatkozóan. Nagyon hasznos anyag ez. Nagyon fontos az is persze, hogy ne csak előre, hanem vissza is tekintsünk, és egy holisztikus módszertanban fogalmazzuk meg azokat a gyors változásokat, amelyek meghatározzák a környezetét ennek az ágazatnak. Figyelembe kell vegyük azt a tényt is, hogy exponenciálisan növekedett az utasok száma az ágazat, demokratikusabbé vált ez az ágazat, és, és a munkaerőpiacon is fontos tényező lett. Ugyanakkor a repülőtéri kapacitások problémájával meg kell küzdenünk. A javaslatok némelyike segítséget nyújt abban, hogy megoldjuk a területi kohézió kihívásait is, és a regionális repülőterek használatát fokozzuk. Olyan klaszterben kell gondolkoznunk, ahol az egyes móduszok, tehát a, a transzeurópai hálózatok, a vasúti hálózat és a légi közlekedés egy keretben kerül kialakításra és tervezésre. Aztán üdvözlöm azt is, hogy a szociális aspektusokat is, ról is említést tesz a jelentés. Megfelelő egyensúlyt kell találnunk itt is. És az utasok jogaik, meg a munkavállalók jogait is figyelembe kell venni, jobb munkakörülményeket, fizetéseket kell biztosítani ahhoz, hogy jó működjön ez az ágazat, jó. És a vállalatok eh, kell, hogy felelősségüket eh, felvállalják, miközben fontosan változik a technológia, és ez pedig finanszírozási igényeket kelt. Az MFF pénzügyi eh, keretben megfelelő forrásokat kell találnunk az FC alapban is többek között ahhoz, hogy ezt a folyamatot segíteni tudjunk. Az ICAO-val való egyeztetés is fontos, az ILO-val is egyeztetnünk kell, hogy a megfelelő munkakörülmények, műszaki sztenderdek megvalósulnak, a környezetvédelem és a feledkező meg nemzetközi szinten kell mindezt biztosítani mindemellett. Azt hiszem, szükség van arra is, hogy megvizsgáljuk a szabályozást, amely a repülőt gépek és a körkörös gazdaság összeélesztését illeti. Köszönöm szépen, Foster asszonynak adom meg az ott két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony. Először is Pavel Talicskának szeretnék köszönetet mondani és fejet hajtani. Remek volt együttműködni vele az új légiközlekedési jelentés kapcsán. Ennek 99%-a kiváló véleményem szerint, és teljes mértékben támogatom. Azonban egy komoly probléma fölmerült azért, eh, mert az Employment Bizottság az 54-es szabály értelmében a szociális ágenda területén kizárólagos eh, fellépési jogot kapott, azt látjuk, hogy a pilótákat hamis szerződésekkel foglalkoztatják, és ezzel veszélyeztetik az utasokat. Aztán ott van a home base, tehát a hazai bázis kritériuma. Itt is hiányosságok mutatkoznak, hiszen a, a légi utak 77%-át általános szabályozás keretében működtetik. Azt látjuk, hogy a szerződések nem minden esetben felelnek meg az EFSA szabályozásainak, de az állítások nagy része alaptalan, és a foglalkoztatási bizottság hozzászólását nem tudtuk, nem tudtuk javítani. A jó munkakörülményekre utalást tettünk, illetve a magas készségekre is, mindannyian támogatjuk azt, hogy jó munkaszerződések legyenek érvényben. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy nem megfelelő jelzést ad ez az anyag, hiszen hogyha azt sugaljuk, hogy nem biztonságos az európai légiközlekedés, akkor az bizony nem a megfelelő üzenet ezért ezt, a, ezt az elemet nem támogatom, és sajnos ezt nem tudtuk megváltoztatni. Mégis összességében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az együtt végzett munkáját. Biztos asszony, remélem, hogy az üzenetem átment. Amikor más bizottságok ennyire meghatároznak a bizonyos dossziékat, bizonyos anyagokat, és nem, és alaptalan a véleményük, akkor az nagy problémát okoz. Itt a közlekedési bizottságról van szó, és a közlekedésre kell összpontosítanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a liberálisok nevében. Másfél percre Meissner asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottságnak nagyon jó volt a javaslata a légközlekedési stratégiára vonatkozólag, és most Talicska jelentés is nagyon jó, de tényleg ez a helyzet. Egyre többen vannak a világon, a légközlekedés is kezd megtelni. Jónak tartom azt, hogy Talicska úr azt mondja, hogy egyfajta um, légi autópályára van szükség, ismerjük a, az a, autópályákat, de az hasonló kell a levegőben is, persze autók nélkül. Meg kell vizsgálni azt, hogy lehet több teret teremteni. Meg kell vizsgálni azt, hogy kik repülnek. Nem csak a nagy utasszállítókról van szó, vannak kis magángépek is, tehát sok mindent kell még itt megnevezni és szabályozni. Igazságos versenyt szeretnénk, nem csak a légi kikötők között nemzetközileg. Például én német vagyok, Frankfurt nagyon je- nem annyira jelentős, mint átszálló repülőtér, Isztambul már megelőzte. Tehát azt láthatjuk, hogy nagyon nagy a konkurencia a légi társaságok között, és innovációra van szükség. Én kíváncsi lennék, hogy mikor lesz majd olyan repülőgép, amely újrahasznosított üzemanyaggal működik, tehát mindenképpen igazságos munkafeltételekre is szükség van, mert ez garantálja a biztonságot, jobb utasjogokra van szükség, és egy egységes európai légitérre van szükségünk. Úgy vélem, hogy nem helyes az, hogy két éve blokkolják már ezt a szabályozást, sokkal hatékonyabb lenne a környezetnek, hogyha ezt megoldanánk, és ez valóban megvalósulna elnök, köszönöm szépen. A baloldali frakció nevében Konácsna asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Nagyon örülök annak, hogy megszületett ez a jelentés. Szeretném megköszönni jelentéstevőnek azt is, hogy eredeti szándékából engedett, és a szociális aspektusokat jelentősebben megjelentette a jelentésében. A foglalkoztatási bizottság nyomásának engedett, ám a jó ö, ö, szolgáltatás minőséghez feltétlenül fontos a szociális ö, jelleg megjelenítése és erősítése. Az is helyén való, hogy a többi szakbizottság is megfelelő véleményeket alkotott erről a bizottságról. Örömmel látom, jelentésről örömmel látom, hogy a easz és a tagállamokat felhívja a jelentés arra, hogy új üzleti modelleket dolgozzanak ki, és foglalkozási modellekre legyenek figyelemmel, amelyek kialakultak. A nulla órás munkaszerződések igazságtalanok a munkavállalóval szemben, én mellette vagyok az, európai, az erős európai közlekedésnek, ám ezt nem lehet a munkavállalók jogainak kárára létrehozni. Legyünk figyelemmel ezekre az aspektusokra, a munkavállalók jogaira. Köszönöm a jelentős tevőnek, hogy figyelemmel volt mindenre. Köszönöm szépen, most pedig Dalunde uh, asszony kapja meg a szót két percre. Köszönöm, Flyg, trafiken... úr kapja meg a szót, köszönöm szépen a közlekedés jelentős mértékben növekedett az elmúlt időszakban, és természetesen ez pozitívum, hiszen hiszen a mobilitás egyre erősebb. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a kibocsátás is növekszik, és ez bizony káros hatással van. A mobilitás növelnünk kell, azonban a kibocsátást csökkenteni kellene. Tehát erre egy megfelelő politikát szeretnénk kialakítani. A légiközlekedés meg kell, hogy térítse a környezetvédelmi költségeket, sem a jelenlegi ETS, sem pedig a technológiai fejlemények, illetve más beruházási formák sem segítenek. A környezet, környezetbarát alternatívák versenyképességét növelni kell. Gondolok itt a, a gyors vonatokra, illetve a, a fenntartható légiközlekedési formákra. Elfogadhatatlan az, hogy a légiközlekedésnek ne kelljen megfizetni saját költséget, költségeit, ne kelljen adót és áfát fizetniük. Nagyon sok repteret pedig az adófizetők pénzéből támogatnak, ez elfogadhatatlan. Tegnap a kibocsátási rendszerrel kapcsolatos jelentést szavaztuk meg. Ennek az volt a célja, hogy egyértelmű egyértelmű árat fogalmazzunk meg a környezetvédelmi károk fényében. Sajnos fogatlan lett ez a jelentés a végére, és a céljainkat nem tudjuk megvalósítani ezáltal. Ezért a tagállamoknak külön kell fellépniük, és megfelelő árat kell meghatározni a légiközlekedés számára, amelyen ellensúlyozzák a környezetvédelmi károkat. Ez a jelenlegi ö, légiközlekedési csomag csak a rövid távú megtérülésre összpontosít. Az FTD nevében Paxas úr, két és fél percre. Köszönöm szépen. A jelentés szerintem pozitív. a légközlekedési stratégia fő elemei a versenyképesség, a biztonság és az egységes európai égbolt. Én ezt értem, azt is értem, hogy a telicska jelentés javaslatai a légközlekedési modellből indulnak ki, a biztonság garantálásából indulnak ki. Úgy vélem, hogy az európai politika a légiközlekedés területén meg kell, hogy változzon, a versenyképesség szempontjából. Azáltal, hogy elfogadjuk a koordinátori szerepet, a kis légi kikötők is fontos szerepet kaphatnak. A tagállam pedig támogatja a a bizottság támogatja a tagállamokat, hogy meg lehessen tartani ezeket a regionális repülőtereket úgy, mint valaki, aki már 14 éve rendelkezik engedéllyel, egy dolgot nem értek, Talicska úr, nem látom ezt a jelentésben sem, nem értem azt, hogy miért beszélünk a foglalkoztatásról, nem beszélünk viszont a sportrepülésről, Nem értem, hogy miért nevelik a feltételeket ellenőrzés nélkül a repülési szervezeteknél. A magánrepülők esetében ugyanannyira szigorú szabályok vannak, mint olyanok esetében, akik egy Boeinget vezetnek. biztonságos repülőgépeket építenek, és mégis nekünk órákat kell állnunk a repülőtéren a biztonsági vizsgálatnál. Nem értem, hogy a technológia időszakában miért kell várakoznunk. Nem tudom a fogyasztójukat hogyan védik meg. úgy gondolom, hogy ezzel még foglalkoznunk a következő években. Köszönöm szépen az NF részéről. Arnó Túl képviselőket meg a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Több mint 30 éven keresztül dolgoztam az Air France-nak, és sajnos láttam, hogy mit jelent a verseny ebben az ágazatban. Nagyon sokszor nem megfelelő a szabályozás, és az Európai Unió egy olyan keretet hozott létre, amely csak az, a, fapados, a fapados légitársaságoknak segít, illetve a külső légitársaságoknak. Akár a nagy légivállalatokról legyen szó, azt akár más területekről úgy látjuk, hogy a fejlődés az Európai Unió határain, kerül, határain kívül történik, és ennek megvan az ára. Vannak azonban sikerek is, de ennek ellenére az Airbus például delokalizálta a szolgáltatásait, illetve elbocsátott munkatársakat. Azt látjuk, hogy protekcionista tendenciák érvényesülnek. Szerintem elfogadhatatlan az, hogy több mint 40 éve a nem megfelelően járunk el, és egy, egy teljesen szabad kereskedelmi versenyt biztosítunk, ezzel az ágazatot veszélybe sodorjuk, hiszen ö, több olyan, olyan légitársaság tevékenykedik, amelynek a tevékenységét ezzel előtérbe helyezzük. A bizottság merkantilista ö, elvet képvisel ezen a területen. Én úgy gondolom, hogy a hatóságoknak meg kell védeniük saját munkahelyeiket és vállalkozásaikat az adott országokban. Egy védelmi rendszert kell felhoz, felállítani a légiközlekedés számára, és hogyha ez populistának nevezhető, hát akkor én ezt bóknak veszem. Ha nem megfelelően lépünk fel, akkor eltűnik a légiközlekedési ágazat, mert a tagállamok nem tudják megvédeni ezeket a cégeket a pay to fly és az ehhez hasonló hamis szerződések e, elterjedtek az, elő, az, el, az el, előző időszakban. Nagyon meggyőződésem, hogy az Európai Bizottság megfelelően fog eljárni, és szankcionálni fogja a nem megfelelő fellépéseket, illetve tevékenységeket, megvédve az állampolgárokat, illetve az utazókat. A fapados cégek nem, nem szerepelnek a, a legsikeresebb légijáratok első tíz helyén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő frakció nélküli hozzászóló lesz Zaranopoulos úr. τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, τη στρατηγική αερομεταφορά. Az egységes európai légitér, illetve az Európai Bizottság stratégiája, hogy javítani lehessen a struktúrákon, ezt Görögországban úgy hajtják végre, hogy prioritizálják a repülőtereket, az ott dolgozók bizonytalan helyzetbe kerülnek, nem tudják, hogy lesz-e még munkájuk. A repülőtereket átadják bizonyos fajta szolgáltatóknak, gyakran magát, magánmonopóliumok jönnek létre, egy olyan időszakban, Amikor Törökországban gondok vannak, ez veszélyes lehet. Úgy gondolom, hogy nem szabad a magán érdekeket előtérbe helyezni. Van de Kamp úr. Elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Először én is megköszöni a jelentéstevőnek ezt a jelentést úgy gondolom nagyon jó képet alkot arról, amit jelen pillanatban akarunk a légi közlekedési ágazatban. Az is világos, hogy több alkalommal el is mondtuk, hogy nagyon nagy kihívást jelent ez az ágazat, ugyanakkor egy emancipációs ágazat is, hiszen egyre több európai polgár repülhet vakációra, sokkal többen, mint korábban. Ez is egyfajta emancipáció Ugyanakkor a több témát szeretnék ma reggel kiemelni. Egyrészt az ágazat innovatív erejét említeném meg. A közlekedési bizonyság jövő héten a Toulouse-ban fog látogatást tenni, az Airbus gyártó üzemét megvizsgálni, hogy megnézzük, hogyan alakul az innováció voltak éppen Európában. A másik téma a verseny. Nagyon kemény verseny érvényesül az ágazatban, nem mindig tisztességes, és sokszor az EU-n kívüli szereplők azok, amik, amelyek nem tisztességes versenytársak. Aztán a szociális vetületét is vizsgálna mindennek. Az Európai, a, a, az ENVI bizottság, a, a Foglalkoztatási Bizottság véleménye nem jó, hogyha kétszer olyan hosszú, mint maga a jelentés, vagy amely, amely végül is légiközlekedéssel, közlekedéssel foglalkozik. A fiatal pilóták több figyelmet érdemelnek, erre is felhívnám a figyelmet e hozzászólásomban. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. A légiközlekedés, biztos asszony, a légiközlekedés nagyon fontos, hiszen összeköttetést biztosít az Európai Unión belül, illetve annak határain kívül is. Az európai légi kikötők stratégiai tervezése során rendkívül fontosnak tartom, hogy ne csak a nemzetközi repterekre, hanem a regionális repterekre is összpontosítsunk, hiszen e, ezek segítik a foglalkoztatást, illetve a turizmust. A központokat, a habokat összekötik a távolabb eső régiókkal. Üdvözlöm a bizottság közleményét, miszerint a kisebb reptereket, illetve a regionális területeket fölkívánja karolni. Be kell ruháznunk tehát a kisebb repterekbe is, illetve az alacsonyabb szintű ö, légiközlekedésbe is. Másfél percre Van Dalen úr következik. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Telicska úr jelentése a versenyképességre nagyon nagy hangsúlyt fektet, viszont vannak itt nagyobb problémák is. Most a legalacsonyabb árért harcolnak, ez a pilóták kellára megy. A pilótáknak fizetniük kell, kell, fizetniük kell azért, hogy repülhessenek. Ez a fogyasztók, illetve a pilóták eh, eh, számára is gond, ez látható a London School of Economics tavalyi tanulmányából. Nagyon fáradtak a pilóták, a légitársaság ezt nem veszik komolyan, ez veszélyes helyzethez vezethet. A pay-to-fly rendszer abszurd konstrukció, és nagy kockázatokat eh, rejt. Tudom, hogy különböző pilóta szervezetek megpróbálják ezt jogilag is megtámadni, ezeket a fajta konstrukciókat, és jogosan teszik ezt szerintem. Szerencsére a jelentéstevő felvette ezt a pontot a jelentésébe, ennek nagyon örülök, és ezen módosítással támogatni tudom ezt a jelentést, elnök úr. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Kilonen asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt utasok! Arra kérem, Bulcs biztos asszonyt, hogy a bioüzemanyagok, második generációs üzemanyagok témának szenteljen több figyelmet. A kibocsátások csökkentése céljából. Gyakran kapunk visszajelzést arról, hogy a bioüzemanyagot többen szívesen használnák, ám sok esetben háromszor annyiba kerül, mint a hagyományos foszilis alapú üzemanyag. Ezen feltétlenül változtatni kell, hiszen hogyha a párizsi megállapodás céljait vizsgáljuk, a repülés és a hajózás minden vetületre ki kell terjedjen a figyelem. Remélem az Európai Bizottság ez irányban fog tovább munkálkodni, hogy ezek a problémák megoldódjanak, és megszabaduljunk a fosszilis üzemanyagtól való függőségünktől. Köszönöm szépen, és most pedig Deli asszony kapja meg a szót a zöldek nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, jó napot kívánok, biztos asszony. Köszönöm szépen, Tericska úr, ezt a jelentést. A légiközlekedés ágazata igen dinamikus, hiszen mintegy 5%-kal növekszik évente, azonban azt látjuk, hogy a széndiokszid kibocsátása jelentés a globális kibocsátás 3%-át képviseli a légiközlekedési ágazat. A COP21-es célkitűzéseit ezzel veszélybe sodorja, e, ezért nem támogathatom e, ezt az ágazatot ilyen formában. Az éghajlattal kapcsolatos problémák mellett az is probléma, hogy nem szabályozott ez az ágazat, illetve azt látjuk, hogy nem megfelelő a versenyhelyzet, gondolok itt a, a golf cégekre. Társadalmi problémák merülnek föl, hiszen a pay to file, file illetve az egyéb nem megfelelő szerződések nem felelnek meg a biztonság, illetve szociális elő, előírásoknak. Ez egy olyan ágazat tehát, amely ö, jelentős ugyan, de ö, szociális, technológia, illetve környezetvédelmi szempontból kívánivalót hagy maga után. Tiszt, Proust úr következik. Tisztelt elnök úr! Ö, rengeteg állampolgárt ö, érint, ez az ágazat, és óriási a növekedés ezen a területen. Az Európai Bizottság 2016. decemberében egy közleményt hozott létre légiközlekedési stratégia címmel, és ezzel foglalkozik a jelentés is, megfogalmazván a legfontosabb kihívásokat, illetve azt, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy megerősítsük az európai légiközlekedést. Az ELSA reformjára van szükség, az utazók, illetve a fogyasztók jogainak megerősítésére, illetve megfele, megfelelő ö, prioritások megfogalmazására. Ezt látjuk a stratégia keretében a bizottság, illetve a tagállamok részéről. Ragaszkodnék ahhoz, hogy egyenlő játékszabályok között lépjünk föl, a nem megfelelő versenyhelyzetet elkerüljük, megvédjük a saját légitársaságainkat, illetve reptereinket. Illetve azt kérem a biztos asszonytól, hogy a nem megfelelő versenyhelyzetet, a harmadik országokkal való nem megfelelő versenyhelyzetet orvosolja, hiszen ez nagy mértékben sújtja a, ezt a közlekedési állatot, és meg kell találnunk ismét a jövőbe tekintő perspektívát. Anderson. Anderson, Anderson képviselő kap a szót. Jó reggelt! a közlekedési ágazat folyamatos sikere nagyon fontos az európaiak, mint utasok számára, mint, mint munkavállalók számára is. Üdvözlöm azt a kiváló jelentést, amelyet több képviselőtársam kifejtett jó jelentés létrehozásában a stratégia irányában. Ebben a munkában konstruktív párbeszéd is benne volt az Európai Bizottsággal, egy előretekintő keretet teremtve a ágazat szabályozására egy közös európai vízió mentén. A Single European Sky valóságá vált a nemzeti határok ellenére, és örülök annak, hogy megteszünk mindent annak érdekében Nagy-Britannia is teljes mértékben része maradjon a következő években is ennek a projektnek. A jelentés egyes elemeit illetően remélem, hogy sikerül csökkenteni a környezetvédelmi károkat, amelyeket az ágazat okoz, és hogy fenntarthatóbb közlekedési ágazatokra tereljük át a forgalmat ott, ahol az indokolt és lehetséges. Úgy gondolom, erre ezt támogatni kell. Üdvözlőjük azt is, hogy a munkavállalók jogaira vonatkozó részekre is szavazhatunk most. Tudnék szemben azzal, amit többen mondtak, a legtöbb észszerű parlamenti képviselő jól tudja, hogy a gyenge minőségi munkahelyek a pilóták és egyéb alkalmazottak körében valóság. Ezt pedig le kell küzdenünk közösen. Köszönöm szépen, most pedig Zvatowski úr kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr! Tisztelt biztos asszony, a légiközlekedési szektor nagyon fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben, a növekedés elérésében Európában. Ez a stratégia tehát jogos. Az európai légitársaságok, beleértve a lengyel légitársaságokat is, bevételeket generálnak, jól szerepelnek a globális piacon, de mégis segítségre szorulnak azáltal, hogy bilaterális meglapodások jöjjenek létre. Örülök annak, hogy talicska úr koncentrált a légi közlekedés elérhetőségére, hiszen ez különböző a tagállamok régiói között. Ami a jelenlegi szintjét illeti az elérhetőségnek, viszonylagosan olcsó összekötetések elérhetősége közel a lakhelyhez nagyon fontos, ezt létre lehet hozni úgy, hogyha megfelelő a verseny ezen a piacon, beleértve az olcsó legitesságokat. Természetesen minden intézkedés kapcsán figyelembe kell venni prioritásként az utasok biztonságát, de ezt az érvet nem használhatjuk a foglalkoztatók és a foglalkoztatók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 politikai zsarolásról van szó, a, mit láthatunk a tárgyalások során, ez nem felel meg a verseny, illetve állami segítségnyújtás szabályainak. A Lufthansa áll emögött, a Fraport pedig Hessenhez tartozik Németországban, különböző kötelezettségeket szabnak meg, és eh, ha Görögországnak ismételten fel kell lendülnie, akkor nem szabad azt hagynunk, hogy elvegyék a köztulajdonunkat, a kettes módosítót eh, kérem szavazzák meg, hogy ezt a licenc egyezményt megszüntessék. Köszönöm szépen, Eichhaut úr következik. Uh, Köszönöm szépen. Nos, először is szeretném elmondani a bizottságnak, hogy mindig az a mindenféle kihívás integráns megközelítését hangoztatják, és valóban a DG Move részéről volt egy-két jó elképzelés. Azonban, amikor az ágazati megközelítésbe kerülünk, akkor ez az integráns, holisztikus látásmód eltűnik. Csak a nem megfelelő versenyhelyzetről beszélünk, illetve egy-két problémás kérdésről a légiközlekedés területén, de azt hiszem, hogy itt hiányzik az integráns rálátás erre a témára. Nagyon örülök annak, hogy a szociális pillér tekintetében javítottunk ezen a jelentésen. A környezetvédelmi oldalon azonban semmilyen előrelépés nem történt, a párizsi megállapodást meg sem említjük. Mindenki hangsúlyozza, hogy milyen fontos ez a megállapodás, megállapodás, mégis ezen ágazat keretében ezt meg, meg sem említjük. Ez pedig nagyon jól bizonyítja, hogy nincs integrás megközelítés. Amikor a szektorális kérdésekről beszélünk, akkor figyeljünk oda a szociális és környezetvédelmi kérdésekre, csak így lehetünk sikeresek. Köszönöm szépen. Egy percben López Bermejo következik. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden a légiközlekedés, csak úgy, mint más ágazat, az Európai Bizottság által erőltetett privatizáció és liberalizáció áldozata lett. Jó példa az AENA cég esetleg Spanyolországban, ahol az infrastruktúra privatizációjával profitra törekedtek. Ám ez az utasok és a munkavállalók kárára történt. A liberalizáció és a privatizáció révén az történik, hogy romlik a, romlanak a munkakörülmények az ágazatban. 47%-kal nőtt a forgalom az elmúlt évszebben, a foglalkoztás mégsem bővül ilyen temben. Átmeneti, meg nullaórás munkavállalói szerződéseket kötnek az ágazatban. Ez szinte normává vált a kollektív tárgyalás, és a, és a közlekedési ágazatban való szakszervezetek nem érvényesülhetnek. Különféle koncesziók alapján működnek a repterek és a légközlekedési vállalatok között egy lefelé tartó verseny alakult ki. El kell terüljük a szociális dömpinget, és meg kell a privatizációt. Köszönöm szépen. Lezártuk a feliratkozott hozzászólalók listáját. Most következik a spontán felszólalás, öt hozzászólalás, Kelly úr. A mikrofont kérnék bekapcsolni. A légi közlekedés kapcsán mi hálások lehetünk a légitársaknak, minden héten bennünket fuvaroznak, a Ryanairnek, a Lingusairnek is hálával tartozhatunk. A Brexit tegyelások következnek, és úgy vélem, hogy nagy nehézségek vannak Nagy-Britániában a közúti szállítással, Európában is. Úgy gondolom, hogy ennek kapcsán plusz nyomásra számíthatunk. Eichhout úr is elmondta, hogy a párizsi megalapodása figyelembe kell vennünk, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet megfelelni az elvárásoknak, és között csökkenteni a kibocsátást. Köszönöm szépen, most egy percben Rapini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és mindenkinek, aki hozzájárult jelentés megírásához. Én a közlekedési bizottság tagja vagyok, és ilyenként tudom, mennyire fontos a közlekedésben a légi közlekedés és a, a versenyképesség, összekapcsolatóság, a idegenforgalmi fejlesztés szempontjából a légiközlekedés. A tanácsnak is kell némi politikai jó akaratot tanúsítani azért, hogy támogathassuk a légiközlekedést. Biztos azt hiszem, biztos tudja, hogy az ágazat fejlődése hatással van az európai gazdaság versenyképességére és növekedésére. Ön is elmondta, hogy 5 milliárd eurót vesztünk potenciálisan évente, mert elmaradt a Single European Sky végrehajtása, és a minőség és utasbiztonság tekintetben is vannak még tennivalók konkrét intézkedésekkel törekednie önnek biztosként, hogy jobb minőségű szolgáltatások valósulnak meg örülök a stratégia elfogadásának, és arra kell törekednünk, hogy leküzdjük a még fennálló akadályokat. Mellette szavazok majd a jelentésnek ezen okoknál fogva, és remélem, hogy mindenki egy tesz majd. Marias. képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új légi közlekedési stratégia céljának annak kell lennie, hogy támogassuk a, az idegenforgalmat is, le kell küzdeni a monopól helyzetet is, például a Fraport, ahol 14 görög repülőteret engedélyeztek egy alacsony összegért, 580 millió támogatást kaptunk, A Lufthansa a Fraport egyik részvényese, és így a Fraport Görögországban monopóliumot kapott, és közlekedési protektoratás lett. Ez nem elfogadható. Ez egy engedély, amely szembe megy a munkavállalói jogokkal, a Fraport monopólium lett, és én támogatom azt a módosítót, hogy a 11 engedélyt vonják vissza. Köszönöm egy percben, López képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez olyan stratégia, amely nem tükrözi a mi álláspontunkat. Hiszen az igazi cél az kell legyen, hogy biztosítsuk az a cél itt, amely az oligópoliákat e, e, erősíti, és alávása a nemzeti szuverenitást és a munkavállalók jogait. Ezt látjuk megvalósulni. Megtámadja a munkavállalókat így módon, akik e, gyenge bérekért rossz körülmények között dolgoznak. Olyan stratégia, amely a nagy multinacionális vállalatok, légközési vállalatok diktá, diktátuma, ő az érdekükben az ő révükön született meg. A piacok diktálnak itt. A közpénzekből beruházva a profitok érdekében a, a társadalomra terhelik a költségeket. A jelentés erőlteti a privatizációt ebben az ágazatban, lenyomja a béreket, és ez feltétlenül elutasítandó. A spontán felszólalások következnek. Először Kaputó képviselőnek adom meg a szót. Grazie, Presidente. Il trasporto aereo e la... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A légiközlekedés az európai mobilitás sarokköve. a mozgás szabadságot biztosítja. Nagyon fontos tehát, hogy a megfelelő színvonal, színvonalat megtartsuk, illetve javítsuk, beruházások segítségével, illetve a digitális technológia segítségével. A légtér a belső piac részét képezi, eltérő nemzeti gyakorlatok, adók, illetve illetékek vannak, és ez torzítja a piacot, meghosszabbítja a repülési időt, illetve növeli a kibocsátást is. Ezért ezt az ágazatot racionalizálni kell, illetve meg kell újítani. Az európai intézmények feladata az, hogy harmonizált eredményeket produkáljon, összpontosítva a biztonságra, illetve a közlekedés hozzáférhetőségére. Az Európai Bizottság nevében Bult asszony kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon sok kérdés merült fel, de hadd köszönjem meg még egyszer Krisztánszon úrnak és Tericska úrnak az átfogó jelentéseiket, és ezt a nagyon gazdag vitát. Szeretném mindannyiuk kérdését megválaszolni, kevés az időm, ezért csak néhány témára fókuszálnék, és remélhetőleg majd a bilaterális találkozók során beszélhetünk a további kérdésekről. A bioüzemanyag kérdése nálunk a mobilitási stratégiában egyértelműen kifejeztük azt, hogy mennyire fontos a közlekedés szempontjából az alternatív energiaforrások kérdése, a repülő, repülés esetén a bioüzemanyag az egyetlen olyan alternatíva, amelyet támogatunk. Ami a multimodalitást illeti, és a le, levegő minőséget, a multimodalitás pozitív hatással járhat, főként a helyi lég minőség szempontjából, így ö, terveztük meg a légi folyosókat és Nagyon fontos, hogy kifejlesszük a megfelelő közlekedési rendszereket, ez nagyon lényeges a versenyképesség szempontjából is. A regionális repülőterek nagyon pozitívak a gazdaság szempontjából, pozitívak a ott élő emberek számára is, kereskedelmi célokat követnek, egymással versenyeznek, hogy oda vonzák a légitársaságokat, ezáltal a verseny sérülhet a regionális repülőterek között. Itt mindenképpen szeretnék rámutatni arra, hogy szabályokra van szükség, amelyek ugyanolyan feltételeket teremtenek a regionális repülőterek számára, és mi szeretnénk elmondani ezt egyetemben, hogy milyen körülmények között jogos az állami támogatás. Ami az előzetes ellenőrzési programokat illeti, úgy gondoljuk, hogy egy nemzetközi partnerünket már sikerült erre ráválni. Van egy úgynevezett Trusted Travelers program. Fontos megvizsgálni ezt a programot a továbbiakban is. Az Európai Unió megvizsgálta az USA Pre-Clearance programját is. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal meggyorsul az USA-ba való belépés. Megkerestük az illetékes hatóságokat, hogy Európában is egy hasonló eljárás lehessen létrehozni. Ehhez infrastruktúrális módosításokra is szükség van az Európai Unió repülőterein, tehát a pre-clearance lehetőséget továbbiakban is meg fogjuk vizsgálni. A pay-to-fly modell, ez azt jelenti, hogy fizetni kell azért, hogy a személyzet repülhessen, nem tudjuk, nincs bizonyíték arra, hogy ez negatívan hat ki a biztonságra, de ezt majd nyomon követjük. Attól tartok, hogy felhasználtam a rendelkezésre álló időt, minden további kérdésre hajlandó vagyok bilaterálisan válaszolni. Köszönöm szépen! ezt a vitát, köszönöm a figyelmüket, és reméljük, hogy az Európai Unió is sikertörténete marad a légi közlekedés. Elnök, köszönjük szépen, most pedig Telicska úr a jelentéstevő. Uh, köszönöm szépen, hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm képviselőtársamnak, Klun Foster, Ayla Sender, kollégáknak és a többieknek a munkát, és különösen nekik személyesen nekik öröm volt együttműködni. A jelentős megírásokor. Másodszorban reagálnék néhány felvetések. esnye asszony azt mondta, hogy örül annak, hogy én engedtem a szociális kérdésekben. Hát szerintem nem emlékszik jól a tárgyalásokra, mert nem igen volt alkalma eljönni egyetlen ülésre sem, úgy volt, nem volt ideje. És így nem tudja, hogy a szociális aspektusok kezdetektől kezdve része volt a jelentésemnek. A probléma az volt, hogy miért kaptam egy jelent, a, a maga a véleménye a Földgazdasági Bizottságtól hosszabb volt, mint maga a jelentésem. Az ugye nehéz beleövezni, ötvözni egy hosszabb anyagot egy kisebb dokumentumba. Ezért kéne kicsit szik, ö, fegyelmezettebben dolgozni, de mindig benne voltak ezek a gondolatok a jelentésemben. A kop kérdésében attól függ, hogy írjuk a stratégiát, lehet 25 oldalt írni, a COP21-es többször megemlítve, persze fontos, de akkor senki sem fogja elolvasni. Én inkább olyan stratégiákat írok, amelyek körvonalazzák pontosan azokat az eszközöket, amelyek révén sikerül elérni a célokat. Meg kérem, hogy olvass el a, connectivity, a konnektivitási indexről szóló szövegrész. pontosan ezt tartalmazza. Szerintem így lehet hozni az eredményt. Hölgyeim és uraim, van egy álmom. Az, hogy egy reggel fölébredek, és hogy eldöntöm, hogy családdal vagy család nélkül este utaz, repülök, az interneten megveszem az integrált jegyemet, amely a, Prága, a falumból Prágába, Prágából repülővel egy másik városba, onnan vonattal megveszem egyszerre egyet integrált közlekedési módusokkal. Kimegyek a reptérre, nem kell, nem zaklatnak biztonsági vizsgálata, hanem úgy biztosnak biztonságot, hogy nem gyötörnek vele. Aztán fölök a repülőre, függetlenül, hogy belül, belföldi vagy külföldi, csendes, jól képzett, jól fizetett személyzettel kis kibocsátással, mindenféle késlekedés nélkül elérem a célomat. Tehát ezt célozza a stratégia. Szerintem, ha megszavazzuk, akkor még egy fontos lépést teszünk a jó irányba. Köszönöm még egyszer az együttműködést, a munkát. Szerintem fokozatosan egy nagyra törő, aktív Európai Bizottsággal megsegítve elérjük ezt a célt. Köszönöm szépen, ezzel zár.